bizottságai és ellenőrzése tárgyában. ismét megadom a szót biztos úrnak andriukaitis biztos úrnak hogy tegye meg a nyilatkozatát a bizottság nevében. igen, tisztelt elnök asszony, igen, tisztelt képviselők. Mindennek előtt szeretném kifejezni a együttérzésemet eh, azon áldozatoknak, amelyek francia, akik Franciaországban egy klinikai vizsgálat áldozataivá váltak. Teljes mértékben megbízom abban, hogy a francia hatóságok mindent elkövettek annak érdekében, hogy kezeljék ezt a helyzetet, és el fognak követni mindent annak érdekében, hogy tisztázzák pontosan, mi is történt valójában. Én személyesen szoros kapcsolatban állok a e- francia egészségügyi miniszterrel, miniszterrel és figyelemmel követem az új fejleményeket az eset feltárása során. Kíváncsian vár, várjuk az eredményeket, előtte azonban nem kívánunk következtetéseket levonni. A klinikai vizsgálatokra szükség van, ha új gyógyszereket fejlesztünk ki. Itt megfelelő összehasonlításokat kell elvégeznünk, mielőtt engedélyeznénk egy-egy gyógyszert. Ez az új gyógyszerek egyébként az utolsó esélyt jelentik számos beteg esetében, akik ritka betegségekben szenvednek. Vannak egyértelmű kapcsolatok a klinikai vizsgálatok és egyes betegek élet a várható élettartama között. Ne felejtsük el, hogy bizonyos kockázatok együtt állnak a klinikai vizsgálatokkal, vagyis így lehet ezeket csökkenteni. Az európai területen a leginnovatívabb gyógyszereket fejlesztik ki, ehhez azonban szükség van a klinikai vizsgálatokra, és e- ennek megfelelően kell a szabályozást alkalmazni. Itt a lehetséges, lehetővé kell tenni, hogy mm, megállapítsuk, hogy milyen célokkal folynak a klinikai vizsgálatok, és kik azok, akik részt vesznek, és részt vehetnek ezekben. Számos információ már rendelkezésünkre áll, hiszen van egy európai kísérleti nyilvántartás, amit az Európai Egészségügyi Ügynökség vezet a továbbiakban pedig arra számítunk, hogyha egy kísérlet eh, lezárul és negatív vagy pozitív eredményre vezet, akkor ezt közzé kell majd tenni. Ehhez hozzájön még, hogy az Európai Gyógyszerrészeti Ügynökség, az EMA, eh, igenis klinikai vizsgálatokkal kapcsolatban minden esetben jelentést készít, eh, amikor a a marketing, a az értékesítési engedélyt kell megadni egy-egy gyógyszer kapcsán. Itt megfelelő adatokat kell szolgáltatni természetesen, és mostantól az új klinikai kísérletek bevezetéséig teljesen átlátható kell működnünk. Itt megfelelő engedélyekre van szükség. Európában a tagállamok is adhatnak engedélyeket, azonban egy új európai adatbázis létrehozása minden egyes területen továbbjában segít. Ezt is egyébként az EMA fogja vezetni. Itt a jogalkotási területen nekünk is megvan a feladatunk, és az Európai Adatbankot pedig hozzáférhetővé kell tenni majd. Itt ez egy feltétlenül fontos közösségi érdek, hogy ezt végrehajtsuk. Az Európai Unió adatbázisa adatbázisát Európai, az Európai Gyógyszerészeti Ügynökség fejleszi majd ki. Enélkül nehezen elképzelhető, hogy az új rendelet jól működik majd. Egyébként pedig ezzel párhuzamosan kezelni kell a rengeteg adatot, ami a kísérletek során keletkezik nap mint nap az Európai Unióban. Ez egy komoly feladatot jelentő projekt. Természetesen látni kell, hogy van egy technikai kihívás ebben, ez egy súlyos feladat, de el kell, hogy mondjam, hogy ez a projekt némileg lemaradt a tervek mögött. Az EMA, a tagállamok és az Európai Bizottság feladata ezek után az, hogy keményebben dolgozunk azon, hogy az európai adatbázist a lehető leggyorsabban op- operatívvá tegyük és működőképessé tegyük, hiszen az új rendelet működőképessége múlik ezen. Itt az új rendelep egyébként pedig abban bízunk, hogy megakadályozta volna ezt a francia balesetet is. Egyébként azt gondolom, hogy a szükséges technikai erőforrásokat fel tudjuk szabadítani, és nem sokára elkészülhet az említett adatbázis. Az összes tagállam egyébként részt vesz az együttműködésben, bár ez az együttműködés időnként nehéznek bizonyul. Mindenképpen felgyorsítjuk a, és széles körülbé tesszük az együttműködést ezen a projekten. Igen, tisztelt elnök a tisztelt képviselők, szeretném még egyszer aláhúzni végezetül, hogy a transzparencia fokozására szükség van a klinikai vizsgálatok esetében az Európai Unióban. Ezért van szükség az új rendeletre itt az Európai Unióban, és minden elkövetünk annak érdekében, hogy a legkorábban alkalmazhatóvá váljék ez az új rendelet. Köszönöm. Most a képviselőcsoportok vezérszónokai következnek. Elsőként Péter Lize képviselő úrnak szeretnék szót adni, de úgy látom, hogy nincs a teremben most, ezért Gróte képviselő úrnak adok szót. Mr. Gróte? Hát akkor a néppárt részét is én vállalom. A klinikai tanulmányok és a franciaországi baleset, hát ez egy katasztrófa, el kell, hogy mondjam. Az áldozatoknak áldozatokkal szeretném közölni együttérzésemet. Egyébként egy halálos áldozat is volt, és hát általában sebesültek, sérültek azok, akikről beszélünk. North, az Egyesült Királyságban 2006-ban volt egy ilyen katasztrofa, és az EMA ezek után iránymutatásokat dolgozott ki a klinikai tanulmányok elkészítésére. Azt gondolom, hogy ez egy helyes lépés volt, több tízezren vettek részt egyik, vagy önkéntesen klinikai vizsgálatokon. A kérdés persze most elsősorban az, hogy hol tartunk a vizsgálatokkal a konkrét baleset ügyében, és milyen hatás hatással van ez a baleset arra, hogy az aktuális jogot hogyan ültetjük át a gyakorlatba, amit itt a parlament és a tanács együtt döntött el a klinikai vizsgálatok kapcsán. És mire számíthatunk az adatbank, az adatbázis kapcsán? Ön ezt többször említette. A transzparens megközelítésről beszélt az adatbázis mikor tud majd működni, mikor lesz online, és ténylegesen mikor használhatom. Amit még figyelembe kell venni, hogy a betegek eh, érdekében eh, az első szakaszban már, ugye itt eh, ezek az első szakaszban jártak ezek a paciensek, hogy az Európai Bizottság adott esetben úgy gondolja, hogy további javításokra van szükség, hogyha majd lesznek új ismeretek a nyomozás, a vizsgálat során, és könnyen lehet, hogy még a jogalkotást is végig kell gondolni újra. Hol tartanak ebben a konkrét ügyben? A frakcióm igencsak érdeklődne ez iránt egyébként. Köszönöm biztos úr, hogy ilyen gyorsan sikerült egy vitát megszervezni ebben a rendkívül fontos témában. Ez foglalkoztatja a nyilvánosságot, a közvéleményt képviselő úr megvárjuk hogy hátha liese képviselő úr is megérkezik de addig is ries képviselő asszonynak adok szót. madame klinikai, klinikai kísérleteknek eddig általában jó sajtója volt, nagyon gyakran orvostan hallgatók vettek ezekben részt, hozzájárulnak a biológiai kutatásokhoz, sajnálatos módon történt, következett be ez a renni tragédia. Egy halott, öten súlyosan, súlyos állapotban kórházban kerültek. Ez egy nagyon ritka, de súlyos incidens volt, teljesen egész egészséges beteg, emberek vettek részt ebben a kísérletben. Én is érzek az összes áldozattal ezek a klinikai vizsgálatok továbbra is elengedhetetlenek, mielőtt egy gyógyszer a piacra kerül, és ez a kutatás része. Belgium nagyon komoly részesedést jelent az európai gyógyszeriparban, különösen fontos ez nekünk. Biztos úrnak az átláthatóság fontosságára tennék egy utalást. Minden klinikai vizsgálat átláthatóságát biztosítani kell 2010-2018 között E, általában az első fázisú kísérletekben párhuzamos e, csoportokat kellene létrehozni, e, és odafigyelni a dózisokra. Rendben ebből volt probléma. Ezek az áldozatok magasabb dózisban kapták az adott készítményt, mint mások. Egyre nagyobb a verseny ezen a területen is Európában, de bizonyára egyetért velem, hogy amikor ezeket a klinikai kísérleteket végezzük, akkor a polgárok egészségezés. Ezekám képviselő asszonynak adok szót, parancsoljon. Mikro. Mikrofon kérünk. Voorzitter, dank u wel. Voor een geneesmiddel. Elnök asszony, köszönöm szépen Mielőtt a gyógyszerek a piacra kerülnek, ö, ö, orvosi tesztekre van szükség ö, ö, emberekben, de előtte állatokon végzik el ugyanezeket, kutyákon, patkányokon, egereken, a nagy majmok, emberszabású majmokon végzett kísérleteket már betiltottuk Európában. Ezek sok fájdalmat és stresszt okoznak az állatoknak, azonban az állat modelleknek a valódi haszna nagyon alacsony, és egyáltalán nincs garancia arra, hogy egy gyógyszert állatokon teszteltek, az utána nem okoz problémát az emberekben való alkalmazáskor ezt láttuk Franciaországban is. A francia miniszter a nyilatkozata szerint ezeket az anyagokat állatokon, akár csempanzokon is tesztelték. Két kérdésem van, biztos úr. Igaz, hogy ezeket az anyagokat csimpázakon is tesztelték, figyelembe véve azt, hogy ezt valójában Európában már betiltottuk, és fogja, fogja arra törekedni, hogy olyan modelleket használjunk, amelyek megbízhatóbb eredményeket adnak, mint az állatkísérletek. Szót másfél perccel rendelkezésére. Merci, Madame la Présidente. Köszönöm, elnök asszony, biztos úr Eh, az önbecsületét senki nem tértőjelezi meg. Eh, valójában eh, a kritériumoktól el kell, ugye még az előző vita szólva, a kritériumoktól egész egyszerűen el kell különíteni ezt a hatástanulmány dolgot, ennyit akartam mondani. Nos, hallottunk erről a klinikai kísérletről, a biotriál végezte rendben, egy ember meghalt, öten pedig neurológiai problémákkal kerültek kórházba. Rájuk is gondolunk most. A halálesettel kapcsolatos probléma az, hogy eh, a laboratórium az eh, nem eh, átlátható, egy Biál nevű portugál laboratóriumról van szó. Eh, megkaptuk, és a Nemzeti Hivatal nyilvánosságra is hozta januárban a vizsgálatnak a jegyzőkönyvét. Ugyanakkor két dosszié hiányzott, az egyik a tesztelt anyag farmakológiai hatásai, a másik pedig az állatkísérletek leírása, amelyek ebben az esetben csimpánzokon végeztek. Ezt az ügy ügynökség nem tudta megszerezni, és éppen ezért nem tudta nyilvánosságra hozni. A portugál laboratórium kereskedelmi titkokra hivatkozik önnek nyomást kell gyakorolnia az európai ügynökségre, hogy kérjék be, ahogy Riszasszony is utalt itt ezekre a problémákra, tehát azt mondják, hogy 2018-ig tarthat a vizsgálat, és nem is fogják kiadni az adatokat. Önöknek nyomást kell gyakorolniuk, létrehozni azt az adatbázist, amely segít bennünket. Én Képviselő úrnak adok szót signor presidente onorevoli colleghi durante uno studio di fase uno. elnök asszony köszönöm szépen. A biztonságot, a farmakológiai profilt is értékelik egy ilyen vizsgálat során. Túl sok személyt nem kell bevonni egy-egy vizsgálat során, de azért azt szem előtt kell tartani, hogy több ezer fiatal ember az, aki részt vett egy-egy gyógyszer tesztelésében mert arról van szó, hogy ezek a fiatal emberek azért mennek oda, mert pénzt kapnak, hiszen így finanszírozzák például a tanulmányaikat, miközben az életüket is kockára teszik, mint látjuk. Egyébként az a központ, mint ahogy Rivázi asszony elmondta az imént, a központ védekezik, és azt mondja, hogy a nemzetközi előírásokat teljes mértékben betartotta a vizsgálatai során. Mi persze arra vagyunk kíváncsiak, mi történt azelőtt, mielőtt egyáltalán az emberi kísérleteket elvégezték volna. Az állatkísérleteknél milyen eredmények születtek, milyen teszteket végeztek el már az állatokon, mielőtt az emberi életeket veszélyeztették. Arra vagyunk kíváncsiak, hogy el lehetett volna kerülni, hogy legyen egy klinikai halott és öt súlyos sérült. Ezért ezek kemény számok, ezt be kell látni. És hogyha az emberek egészségéről van szó, akkor milyen gyakran fordulhat elő, és milyen gyakran hallgatnak róla. Akkorében Grosztet képviselőasszony. Euh, Köszönöm egy egészséges önkéntes halála egy klinikai vizsgálat első fázisában mindenképpen egy drámai fejlemény, és eh, én is eh, részvétemről biztosítom az ő családját is, illetve a még kórházban levő eh, többi alany családját is. A francia egészségügyi miniszter remélhetőleg elrendelte, elrendelte a vizsgálatot, és remélhetőleg többet fogunk tudni. Ugyanakkor ezt a vitát már most be, le, lefolytatjuk, miközben még a vizsgálat folyamatban van, és nem rendelkezünk minden, minden eredménnyel, illetve nem szabad osztoznunk a média spekulációkban egy klinikai vizsgálatnak vannak protokolljai, eh, van eh, dózis előírása, van leírás arról, hogy milyen vegyi anyagokkal dolgoznak. Nyilván itt átláthatóságra van szükség. Ugyanakkor arra is emlékeztetni kell, hogy a klinikai vizsgálatok eh, teljes mértékben szükségesek ahhoz, hogy a gyógyszerek a piacra kerüljenek. Hál' Istennek az ilyen incidensek rendkívül ritkák, ahogy a biztos úr is mondta. Van egy új rendeletünk, amely az átláthatósági szabályokat jelentősen megerősíti, különös tekintettel az egyes fázis kísérleti szakaszát, illetve az ott keletkező adatokat. A lehető leggyorsabban kell tehát lépnünk, ez fontos, és ezért is szólítok fel, én is szólítom fel a bizottságot és az ügynökséget, hogy figyeljenek oda erre a dossziéra. Köszönöm, elnök asszony, biztos úr, az a tragédia, ami rendben történt, több kérdőjelet is felvet először is, az, hogy a francia egészségügyi hatóságok eh, csak négy nappal a, később kapták meg a portugál eh, laboratórium által felkért eh, eh, kísérleti műhelytől az adatokat. Ezeket nyilvánosságra kell hozni, és ami pedig a 2014-es rendeletet illeti, ott is látjuk, hogy Eh, az átláthatóság fontos, eh, a eh, klinikai vizsgálatok eredményei, jelentései azok nem minősülhetnek kereskedelmi titoknak, miközben tudjuk, hogy a az ügynökség azt mondja, hogy továbbra is van egyfajta protekcionizmus ezekben a körökben, a gyógyszergyárak köreiben. A klinikai vizsgálatok azok érzékeny adatnak minősülnek, és ezért nem akarják ezeket publikálni. A klinikai eredményeket pedig olyanná teszik, hogy azok felhasználhatóak legyenek további kutatás céljára. A klinikai vizsgálati adatok hozzáférése, hozzáférhetősége fontos az európai polgárok szemszögéből nézve is. A a Renni dráma után pedig különösen fontos az, hogy jobban megvizsgáljuk azt, hogy e, milyen hatása van egészséges páciensekre e, ezeknek az anyagoknak. A bizottság gyógyszerügynökségét e, arra hívnám fel, hogy nagyon figyeljenek oda ezekre az esetekre, illetve a módszerekre, mert előfordulhatnak visszaélések. Van minit. Madam President. Elnök asszony, farmakológusban gyógyszerészként dolgozom, én részt vettem egyébként ilyen vizsgálatokban, és nagyon pontosan tudom, mennyire fontosak ezek a klinikai vizsgálatok, hogyha gyógyszereket fejlesztünk. Másrészt azonban látni kell, hogy nehézségek vannak a folyamat során, az eljárások során, és olyan eszköz, dolgok, mint az az aspirin, amiket ma használunk, természetesen elfogadás nélkül bizonyítékok nélkül nem működnének. Azt gondolom, hogy az eddigi eredmények nem mindig óriásiak a haladásban. 2001-ben megszület, 2001-es irányelv meglehetősen nehézítette azok életét Nagy-Britániában, akik ezen a területen dolgoznak, és úgy gondolom, hogy egyes vizsgálatokat ezzel meg is akar, megakadályoztak teljes mértékben az új előírásokkal. Egy ilyen rendelet amit most szeretnének bevezetni, egyébként idén teljesen átkerülne a gyakorlatba, és végrehajtás lenne. Ez mindenképpen transzparenciát szolgálna, és ez egy, egy meggyőződésünk azonban, hogy itt nem európai szinten kell a, ezt a folyamatot szabályozni, hanem a brit parlamentnek. Köszönj. Fernández képviselő úrnak adok szót másfél percben. Köszönöm szépen, elnök asszony, biztos úr. Először is szeretnék eh, kifejezni együttérzésemet és gyászomat eh, az áldozatok családai felé, eh, és gyógyulást, gyors gyógyulást kívánok azoknak az embereknek, akik öten kórházban vannak. Nos, az önkéntesek tudják, hogy kockáztatnak, azonban ezeket a kockázatokat minimalizálni kell, ellenőrzés alatt kell tartani, és gondoskodik el arról, hogy ezek a kockázatok, ezek a, a kísérleteknek a relevanciájával, e, fontosságával arányban állnak. E, Franciaországban e, súlyos mellékhatások merültek fel, ennek megfelelően komoly átláthatóságra van szükség. Hogyha szeretnénk ennek a katasztrófának a valós okait feltárni, akkor alapvető fontosságú, hogy hozzáférjünk a boncolási jelentésekhez és az, orvos tudománya, az orvosi jelentésekhez. Ezen jelentések alapján lesz csak lehetőségünk majd pontosan megalapítani, hogy a balesetnek, a szerencsétlen eseményeknek mi volt a tényleges oka. És gyorsan el kell végezni ezt a kutatómunkát, ezt a vizsgálatot, és semmit nem szabad véka alá rejteni, szőnyeg alá söpörni. Meg kell tudnunk állapítani, hogy mi okozta ezeket az eseményeket, és szeretném a bizottságot felkérni, illetve megkérdezni, hogy az orvosi zárójelentések, boncolási eredmények hozzáférhetőek és nyilvánosak-e? Gracias, Presidenta Köszönöm szépen, elnök asszony. A biztonság szempontjából alapvető fontosságúak ezek a vizsgálatok és ezért nagyon fontos, hogy részt vegyenek ebben olyan ö, ö, paciensek, akik tudják, hogy biztonságukról ö, gondoskodni fognak. Ezek az események elfogadhatatlanok. Nyilván nem szokásosak ezek az események, azonban nem érthető, hogy még mindig nem tudjuk, nem ismerjük az adatokat, és hogy milyen okok váltották ki ezt a balesetet. E, lehetetlen és nem szabad kereskedelmi e, érdekekre és kereskedelmi titokra hivatkozni. A közérdek e, felül írja a gazdaság érdekeket. Ez rámutat arra is, hogy fontos új szabályozásra van szükség, az átláthatóságot javítanunk kell, a betegek a kliensek érdekében, és hogy lehetővé tegyük azokat a kutatásokat is, amelyek a betegségek elleni küzdelmet célozzák. Köszönöm, úr következik egy percben. Um Köszönöm, elnök asszony. Hogyan lehet a kockázatokat csökkenteni, miközben piacra jutatni az egyre jobb és jobb gyógyszereket, nem megakadályozni az innovációt. Ez az egészségügyi rendszerek egyik kulcskérdése, és erről beszélnek a polgárok is. A tudományos előrelépés következtében több millió ember életet mentettünk meg, eddig gyógyíthatatlannak tartott betegségeket tudunk immár gyógyítani. Mindehez természetesen olyan erőteljes, de átlátható szabályozási keret szükséges, amely ezt a folyamatot kapcsolatot elősegíti. Tehát a tudás jobb megosztása és jobb átláthatósága. A francia példa mindezt, a francia dráma mindezt ösztönöznie kell. Potencia Nekünk szükségünk van egy olyan platformra, ami a kockázatokat csökkenti, miközben a klinikai vizsgálatok eredményeit eh, lehetővé teszi. Biztos úr, az adatbázis az gratulál. Utóképviselő úr következik egy percben. Grazie, Presidente. Köszönöm szépen. A klinikai tesztek során a betegek biztonsága és egészsége mindenképpen megvétendő. De ez nem mindig sikerül, a francia baleset is ezt mutatja, súlyos sérültek és egy halott is van. Ez annak a következménye, hogy egy úgyfajta gyógyszer próbáltak kifejleszteni, de azt látni kell, hogy nagyon ritkán fordul elő ilyen. Általában aktívan foglalkoznak a biztonsággal. Természetesen, ahol lehet ezt erősíteni, lehet az 528-as rendelet 2018-ban fog hatályba lépni, de addig nem tehetjük lehetővé, hogy több ilyen tragédia történjen. A rendelet azt tartalmazza, hogy elmélyített tanulmányokra van szükség, vizsgálatokra, hogy nagyon sok információt gyűjtsenek össze, mielőtt embereken tesztelnék a gyógyszereket és ezt közzé kell tenni valamennyi tagállamban az ott született eredményeket, és az első szakasz eredményeit éppen ezért teljes mértékben nyilvánosságra kell hozni. Szeretném, hogyha az Európai Bizottság világossá tenné azt, hogy milyen intézkedéseket irányoz majd elő egyértelműen a rendelet. Az egyéni képviselői hozzászólók körében Lauristin képviselőasszony. Képviselőasszony, egy perce van. Thank you, President. Köszönöm szépen, elnök asszony, biztos úr. Én is szeretném az együttérzésemet kifejezni e, ennek a tragikus eseménynek az áldozatai és rokonaik felé. Ez az esemény világosan megmutatja, hogy az a rendelet, amelyet 2011 e, áprilisában fogadtunk el, a lehető legkamarabb végre kell, hogy hajtsuk, és módosítani is kell egyúttal, mert az első fázisú trialok kísérletek nem tartoznak ennek a hatája alá, hogyha jól tudom. Amikor megnézzük az archívumokat, azt látjuk, hogy 2014. szeptemberében a bizottság azt mondta, hogy 2014. decemberére már minden előkészületre sor kerül Eh, az adatbázissal kapcsolatos munka elkezdődik. Miért tart ilyen sokáig ez? Szeretném megkérni önöket arra, hogy egy kicsit több információt, tájékoztatást adjanak az adatbázisról, eh, mit fog ez tartalmazni, eh, mi a hozzáférhetősége, és miért tart ilyen sokáig ez az egész. Ezzel a hozzászólások végére értünk, következik a kezdi eljárás három hozzászólóval, elsőként Polcsák képviselő úrnak adok szót paní předsedající ehm, köszönöm szépen elnök asszony abszolút meggyőződésem hogy eh, klinikai vizsgálatok nem vezethetnek eh, ilyen tragikus eredményre. Másrésztről persze el kell, hogy mondjam, természetesen én is együtt érzek az áldozatokkal, de azért azt gondolom, hogy túl korai következtetéseket nem szabadna levonnunk ebből, az eddig elhangzottak alapján is azt mondom, hogy túl korai most erről nyilatkozni. Ezért kértem szót egyébként, hogy elmondjam. Az biztos úr törekvését szeretném támogatni, hogy a lehető legtöbb információt gyűjtsük egybe, és ez alapján döntsünk, és értékeljük politikailag azt, hogy mi is történt valójában. Most nem szeretnék azokhoz csatlakozni, akik E, nagy beszédeket tartanak ilyen alkalmakkor, tartalom nélkül én biztos urat támogatom, ellentétben az előző hozzászólásommal. Köszönöm, elnök asszony. Beszélünk az átláthatóságról, illetve az ellenőrzésről amikor klinikai vizsgálatok folynak. A frontkezett események, egy halott, öt ember, aki nagyon súlyos állapotba került kórházba. Ezek a, ez az eset egy gyógyszer vizsgálata során történt. Látjuk, hogy az átláthatósággal és az ellenzés, ellenőrzéssel is problémák vannak, enélkül ez az eset nem következhetett volna be, és azt is látjuk, hogy nem adják át az információkat, különösen ha a vizsgálatok eredménye negatív, akkor azok az információk elrejtve maradnak. Fontos tehát, hogy a gyógyszeripar nyilvánosságra hozza a klinikai vizsgálatok első szakaszának az eredményeit is, ahogy egyébként a WHO is kér. Ferrer képviselő úr következik Köszönöm szépen, ennek asszony biztos úr. A polgároknak lehetőséget kell adni arra, hogy bízzanak a hatóságokban, bízzanak az etikai bizottságokban, bízzanak azokban a magántestületekben, amelyek az új gyógyszerek kifejlesztésén dolgoznak. De ennek érdekében biztosítanom kell azt, hogy joguk legyen az igazsághoz, az átláthatósághoz, minden olyan adathoz, amely az új orvosságokra, gyógyszerekre vonatkozik, a vizsgálatok során minden teszt eredményt nyilvánosságra kell hozni, és megfelelő vizsgálatoknak kell őket alávetni biztonsági szempontból be kell vonni az etikai bizottságokat, be kell vonni a kutatóintézeteket, a fejlesztőket, mindazokat, akik klinikai vizsgálatokat végeznek, lehetővé kell tenniük a helyes gyakorlatok cseréjét, az irányelvek kidolgozását, elfogadását, a tanulmányok etikai vonatkozásaival kapcsolatos együttműködésre van szükség. Nagyon érdekel bennünket az önök vizsgálatainak az eredménye, bármilyen területen is. Egyetlen kereskedelmi szempontot érdeket sem, sem szabad, hogy az igazság elé soroljunk. Hozom én is azokhoz, akik együttérzésüket szeretnék kifejezni ebben a rendkívül súlyos esettel kapcsolatban. Látszik, hogy milyen nagyon fontos az átláthatóság. Biztos úr, a szó Képviselők, először is egyetértek, a klinikai vizsgálatok teljes átláthatósága alapvető fontosságú. Tudnunk kell, hogy mely kísérletek vannak folyamatban, mikor, hol, kivégzi ezeket, e, mi a céljuk, és melyek az eredményeik. Nagyon szoros együttműködésre van szükség az EMA-val, és talán ennek szellemében részletesebb válaszokat is szeretnék adni. Nagyon nagy gondok voltak itt az adatokkal kapcsolatos technikai eh, kérdésekben eh, jelenleg, de az ilyen tragikus események, eh, franciaország események fényében mind a francia hatóságokkal, mind a rendőrséget együttműködve, ugye folyamatban vannak a vizsgálatok, nincs még eredmény, több eh, klinikai eh, jelentés van folyamatban, de mint tudják, nem eh, jogi szempontból nem mondhatok véleményt az folyamatban lévő vizsgálatokról. Jelen pillanatban sajnálata kell közölnöm, hogy nincs lehetőségem ezekkel kapcsolatban álláspontot foglalni, hiszen nagyon érzékeny helyzet ez e pillanatban. Teljes mértékben bízok abban, hogy hamarosan meg fogunk ismerni, ha nem is minden részletet, de várnunk kell egy kicsit, és meg kell várnunk a vizsgálatok, a nyomozás végét, lezárását, és akkor fel tudunk tenni minden kérdést az átláthatóságról, a helyzetről, és rendelkezésen kell majd az információ, de amíg folyamatban van a, tárgy, a nyomozás, addig sajnos nincs lehetőségünk közbe avatkozni köszönöm biztos úrnak a megnyugtató válaszát képviselőtársaim tájékoztatom önöket hogy ezzel a vitát lezárom.